plenáris ülést, a november 30-ai plenáris ülést. Az elmúlt ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban van-e megjegyzés, ha nincsen, akkor ezzel elfogadottnak tekintjük ezt a jegyzőkönyvet. Különböző közleményeim vannak az ülés elején. Ma az Európai Parlamentben emberjogi képviselőket üdvözlünk Jemenből, ők a tribünön ülnek, Amal Basa asszony, Ezedin Álbasi úr és Tavakol Kármán asszony. Tavakol Kármán asszony újságíró, politikus és a Női Újságírók Szövetségének elnöke, újságírók láncok nélkül a szervezet neve, illetve a jemeni eh, ifjúsági forradalom szóvivője. Ő azon három hölgy egyike, aki nem sokára megkapja a béke Nobel-díjat a nők jogainak eh, védelméért, illetve a békért folytatott tevékenységért. Az elmúlt héten hivatalos látogatáson vettem részt Törökországban, találkoztam a török elnökkel, illetve a civil társadalom képviselő